aztán majd én is beszélek. Üdvözlöm a kollégákat! Köszönöm Gressle társelnök asszonynak a bevezetőt. Nos, ahogy elhangzott, ezt az adhok delegációs utat Jan Kuzsiák meggyilkolása és partnere meggyilkolása kapcsán kellett megejteni. Hatan utaztunk, és mi, mindenki megszólalhat, gondolom, nem csak mi a delegáció vezetők. Nagyon sok kormány tisztviselővel találkoztunk, NGO-kkal is, újságírókkal, és a, a tüntetőkkel is. Az alapvető emberi jogok érvényesülését vizsgáltuk, hiszen az EU-nak ez az alapértéke, és nagyon röviden összefoglalom, hogy a mi szakbizottságunk mit állapított meg. Minden beszélgetésből az derült ki, hogy nagy a bizalmatlanság a kormányintézményekkel szemben, a valóság és a kommunikált tartalmak között hatalmas a szakadék, ezt minden partnerünk szóvá tette. Az igazságügyi eljárások hoz, bírósági eljárásokhoz nincsen hozzáférése az embereknek, és így nem tudható, hogy mennyire tiszta a vizsgálat, már pedig ez egy súlyos korrupciós vád, amelyben sokan érintettek, és nem kizárt az összefonódások és a nyomásgyakorlások háttérben való működése. Nyilvánvaló, hogyha maga a Drangeta mafia is érintett, akkor itt ilyesmiről van szó. A kormány és a, igazságügyi szervek közötti viszonyt vizsgáltuk, és az Europol is most vizsgálatot indított ebben az ügyben. Súlyos gondokat láttunk. Kresszlasszony legyen lesz az, aki a, a részleteket kifejti. Ez volt a sommás összefoglalása a Libe Bizottságnak, tanulságainak. Köszönöm. Költségvetés ellenőrzési szempontból sok vádat kellett megvizsgálnunk, sok civillel találkoztunk, korrupciós vádak tömege, az igazságügy nem kellő működésre merültek föl ezek között. Persze sok plegykát is hallottunk, amelyeket nem lehet verifikálni, de az olasz drangeta és a szlovák kormány közötti kapcsolat sajnos egyértelműen megállapítható. Vajon mit tudott az újságíró? Nem tudjuk, hogy mit tudott az újságíró. csak egy cikk vázlatot találtak nála, ami az agrár alapok költség, költéséről szólt volna. Nyilván az Agri Bizottságot is éppen ezért be fogjuk vonni, és köszönöm, hogy itt van a bizottság részéről is az Agri főigazgatóság. Ugye 23 százaléka az Agri pénzeknek érintett költségvetési ellenőrző szempontból mi nem vizsgáltuk most általánosságban a szlovák EU pénzköltéseket. Eddig Szlovákiával jó volt az együttműködésünk, megbízhatónak tűnt, és általában véve nincs okunk mindent kétségbe vonni, de a vidékfejlesztés területén láthatóan történtek szabálytalanságok a strukturális alapok költésében is, de az agrár alapok, a közvetlen kifizetések területén eddig bizonyítottan nem volt súlyos baj, 2% fölötti, nagyjából EU átlagnak megfelelő volt a hiba arány, tehát eddig nem tűnt föl az agrárágazat Szlovákiában, hogy különösen rosszul költene és a mezőgazdaság teljesít is. Ezzel együtt nagyon fontos volt ez a út, és Szlovákiában még hosszú ideig fog tartani az ügy lecsengetése. Egyetlen egy Olaf vizsgálat sem irányul Szlovákia ellen, tehát összességében nem mondható, hogy minden rossz Szlovákiában. Nyilván ezzel együtt sokan meg szeretnének szólalni és meg is adom nekik a szót, még majd az Európai Bizottság kap végül szót, és majd kérem a főigazgatóságot az ülés vége fele, hogy fejtse ki, hogy önök szerint, a bizottság szerint vannak-e vidékfejlesztési agrár pénzekkel súlyos gondok? Metel a kolléga kért először szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony egy másik. Én megvárom a soromat. Később is hozzászólhatok a jelentéshez. Köszönöm. Több kollega is szeretne hozzászólni. Ha befejeztük a vezet, bevezetőket, akkor bizonyal megkaphatják majd a szót többen is. A DJ Ökli nevében ön? Talán a képviselők először, és utána a többiek, mondja Greszla asszony. Jó, akkor a képviselők kapják meg az öt Metzola asszony. Köszönöm. Köszönöm a fontos jelentést. Úgy gondolom, hogy ez a nyomonkövetés nagyon erős politik üzenetet küld ki arról, hogy az Európai Parlament mindig kiáll a szabad sajtóért és az újságírók védelméért, akkor is, ha megölik őket, mert az újságíró legyilkolása a demokrácia elleni súlyos vétek és ezt a mérget nem szabad, hogy, nem szabad, eh, hogy más tagállamokat is megfertőzzen ez a méreg. Üzenetem az, hogy dolgozzunk tovább ezen, követeljük meg a tagállamoktól és képviselőiktől, a kormányaiktól, hogy tegyék meg, amit meg kell tenni. Tudjuk, hogy Máltán majdnem hat hónap ezelőtt egyik vezető antikorrupciós újságíró nőnket megölték. Körülbelül azt tette, amit Jankuszek is tett, feltárta a piszkos pénzek, gyanús bankok és korrupt politikusok közötti összefüggéseket. Azt hiszem, a Lébeszabizottságban mindannyian arra törekszünk, hogy megvédjük a médiumokat, létfontosságú ez a demokrácia természete fenntartása szempontjából. Máshol is felléptünk az érdekükben, itt is ezt tesszük, és arra is szükség van, hogy az álhírek, online félretájékoztatás jelensége ellen fellépjünk, mert egyre gonoszabban használják a, szociál, a, a különféle hivatalos trollgyárak a közadatokat, a szociális médiákból beszerzett adatokat, és a kormányok nem lépnek fel annak érdekében, hogy ezeket a szabálytalanságokat és magukat a bűnelköveteket feltárják, elfogják. Benova asszony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Úgy gondolom, hogy először is meg szeretném köszönni képviselőtársaimnak a szlovákiai misszió megszervezését és végrehajtását. Profi munkát végeztek, nagyon fontos szereplőkkel találkoztak, megfelelő információt tudtak beszerezni a e szlovákiai út során. Ma azok azokról a változásokról szeretnék beszámolni, amelyek beálltak Szlovákiában az önök látogatását követően. A következőkről szeretném tehát önöket tájékoztatni. Március 12-én lemondott a belügyminiszter, Kalinyák úr hivataláról, majd ezt követően március 14-én a miniszterelnök Robert Mitsó és, és a teljes kormány benyújtotta lemondását. Az államelnök Pellegrini urat bízta meg a kormányalakítással, és egy új belügyminiszter is, Tomás Drucker kinevezésre került, és más bódosulások is adódtak az állami igazgatásban. Szeretném önöknek kiküldeni egy rövid írásos összefoglalót ezekről a változásokról. Ezen belül szóban a következőt szeretném még elmondani. Ma beszéltem az új belügyminiszterrel, aki készen áll arra, hogy egy új jogszabályjavaslatot dolgozzon ki, a, és tereszen a kormány elé, és a rendőrség vezetőjének kinevezését, és a rendőrség belső ellenőrzésének főnökét is kinevezik. Március 19-én pedig az Európa révén olasz rendvédelmi tisztek bevonásával, a szlovák kezdeményezésre, olasz kollégák bevonásával tehát egy csapat állt fel, amely konkrétan egy gyilkosság nyomozására koncentrál. A, ha, múlt hét óta a szlovák parlament előtt van, az új kormány beterjesztési vonatkozó javaslat, ha pedig a parlament végül is jóváhagyását adja a kormányra, kormányra akkor találkozhatnak majd az európai parlamenti képviselőkkel is, és nem csak az agrárberuházások tekintetében, hanem egyéb területeken is az ellenőrzési rendszerben módosításokat fognak javasolni a pénzügyi keret végrehajtásával kapcsolatban, valamint az Európai Uniós agrárpolitika végrehajtásával kapcsolatban olyan korrekciókat szeretnénk bevezetni Szlovákiában, hogy ne lehessen ilyen visszaéléseknek eh, teret adni. Jól tudjuk, nem csak Szlovákiában merül fel ennek a gyanúja egyébként. Sajnálatomat szeretném kifejezni, még egyszer, mély sajnálatomat, hogy ilyen Kuciek és Martina Kusnyira gyilkosság áldozatai lettek. Szeretném megköszönni még egyszer, hogy eljöttek Szlovákiába, és, köz- és szeretném őket biztosítani arról, hogy további intézkedések történnek majd, annak érdekében, hogy mielőbb feltárják gyilkosságokat, elfogják a gyilkosokat, és az összes összefüggését feltárják ennek az ügynek. Az új szlovák kormány világos támogatásáról tett bizonyságot, európai értékek mellett szólalt fel, és az új miniszterelnök és az egész kormány munkáját ez határozza majd meg. Thank you, Mrs. Benova. Mr. Javor, please, who is also a member of the delegation. Úr is tagja volt a delegációnak, ön kap szót. Köszönöm. És a Szlovákiában jár delegáció tagjaként el kell mondanom, hogy a legfontosabb dolog számunkra az volt, hogy alaposan, függetlenül kivizsgálják eh, azokat a vádakat eh, és nyitott kérdéseket, amelyek kötődnek ezekhez eh, a gyilkosságokhoz. És ez elsősorban a szlovák hatóságok feladata, hogy ezt kinyomozzák. Ugyanakkor európai szinten is vannak eh, lépések, amiket meg kell tenni. Rajta kell tartani a szemünket eh, a nyomozáson, annak eh, haladásán, és európai szinten is lehet bizonyos tanulságokat levonni. Először is Sajnálatos módon nem először fordult elő ilyen eset viszonylag rövid idő alatt az Európai Unióban. Ez eh, felhívja a figyelmet a média szabadság helyzetére, illetve az oknyomozó újságírókat érő veszélyekre, rájuk leselkedő veszélyekre. Európai szinten javítanunk kell a azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik az oknyomozó újságírók munkáját, és a közérdekű bejelentőket, a whistleblowereket jobban meg kell védeni. Erre van egy törekvés, illetve van egy kezdeményezés, egy javaslat, ezt fel kell gyorsítani. Illetve egy pénzügyi támogató rendszert kell létrehozni az oknyomozó újságírók, illetve független média vonatkozásában. Itt is van vita erről a bizottságban, az Európai Bizottságban. Az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy létrehoz egy díjat az oknyomozó újságíróknak. Ez szerintem fontos, és akkor hajtsák is végre ezt a döntést, illetve fontos még a korrupció kérdése. Itt úgy gondolom, hogy nyomást kell gyakorolni a szlovák hatóságokra, hogy nyomozzák ki azokat az állításokat, amelyek arra vonatkoztak, hogy az agrártámogatásokkal visszaélnek Szlovákiában. Van egy folyamatban levő OLAF vizsgálat, ami szerintem fontos, illetve örülnék neki, hogyha, és írt ezek is javaslatot arra, hogy a számbevőszék kapjon fel kérést arra, hogy vizsgálja meg rendszer szintű módon a szlovákiai agrár kifezetéseket az OLAF, eh, mert általában csak egyedi eseteket eh, szokott vizsgálni. Itt most talán egy rendszer szintűbb ellenőrzésre van szükség a szlovák agrár kifizetéseknél, és azt is meg kell nézni, hogy az ellenőrzési mechanizmusok az Európai Bizottságnál, itt az Európai Unión belül megfelelőek, elég erősek-e, illetve előfordulhat-e, hogy a szervezet bűnözés el visz pénzeket, és ráadásul Szlovákia nem az egyetlen ország, ahol nagyon komoly gondok vannak az európai pénzek rossz elköltésével. Folytatnunk kell a munkát, további információt kell kérnünk az európai hatóságoktól, illetve a szlovák hatóságoktól is, és én azt javasolnám, hogy a LIBE és a KONCAK bizottságok még egyszer idén látogassanak el Szlovákiába, és vizsgálják meg ezeknek a kérdéseknek a fejlődését. Köszönöm. Okay, take Köszönöm. Gomes asszony következik. Kérem, hogy fogalmazzanak röviden, mert másnak is szót kell adnunk. Nem vettem részt ezen a misszión Szlovákiában, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy ez a delegáció Szlovákiában járt nem csak azért érdekel az ügy, mert ilyen brutális módon meggyilkoltak egy újságírót és a mennyasszonyát, hanem azért, mert elég egyértelmű párhuzamok vannak egy másik újságíró, Galicia újságíró meggyilkolásával Máltában, Máltán. Eh, oda is küldött eh, a parlament egy delegációt, amelyben viszont részt vettem. Én azt látom, hogy eh, Jó lenne, hogyha ezek a missziók kommunikálnának egymással, ezek a delegációk. Először is ugye független nyomozásra van szükség, és a nemzeti hatóságok nem mindig tudják ezt végrehajtani. Nekünk nyomást kell gyakorolnunk a hatóságokra, amikor a hatóságok az Európoltól kér, segítséget kérnek, ahogy ez megtörtént Máltán és Szlovákiában is, akkor utána az kell, hogy az Európol az gyakorlatilag vezesse félig meddig, vagy társszerepben a vizsgálatot, mert a máltai nyomozás az egyáltalán nem jól zajlik, és nyilván itt csak a máltai ügyel tudok nyilatkozni, arról tudok nyilatkozni, de valójában a Panama paperrel kapcsolatos nyomozásnál is, ahol pont azt a korrupciót figyelhetjük meg, amit Daphne nyomozott, szintén rossz a nyomozás a máltai hatóságok részéről. Tehát az, európai, az Europolnak egy vezető szerepbe kell lennie a nyomozásban. És aztán van még egy dolog, amiről beszélni kell, hogyha van egy valódi probléma, és tényleg van egy valódi probléma, mert az Európai Bizottság tagadásban él, és letagadja a korrupció valódi problémáját. És itt nem csak agrártámogatásokról van szó Szlovákiában, eh, ahogy eh, az most ugye a vádak megfogalmazódtak, eh, még sincs Olaf ügy belőle, eh, de Máltán is például. Ott van egy Olaf ügy, amely egy korábbi európai biztos ügyét Eh, akit eh, John Daly, akinek le kellett mondania eh, korrupció miatt, vesztegetés miatt, és amikor visszatért Máltára, nem indult eljárás ellene. A kormány védte őt, valójában a miniszterelnöknek a tanácsadója lett, és a mai napig sem foglalkoztatja ez az Európai Bizottságot, ami elég kínos szerintem. Tehát az Európai Bizottság, amely a korrupció ellenes jelentést benyomta a fiók aljára, szerintem sokkal hatékonyabban kell, hogy eljárjam mind a két ügyben. Köszönöm. Jó, maradjunk relevánsak Szlovákia témájában. A Libeszek Bizottság már az Európa közölte a közös vizsgálati csapat felállításának ügyét. Az Európa igazgatója személyesen jelezte ennek a készhezvételét, és a szlovák hatóságok is jelezték ezt az igényt. Ez megtörtént tehát. Most az Európai Bizottság, most Gressler asszony kapja meg a szót. Az agrár főigazgatóságnak adjuk majd meg a szót, aztán a DJ Just és a DJ Home következnek a főigazgatóságok sorában a bizottság részéről. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony! Margaret Ace vagyok, a DG Agri munkatársa. Az auditálást végezzük, és a minőségbiztosítást. Körültekintően olvastam a jelentést, és ugyan nagyon sokszor említik a mezőgazdasági alapokkal való problémákat, nem találtam sehol konkrét információt arról, miszerint megragadhatnánk pontosan, hol történt ilyen visszaélés. A közvetlen kifizetéseknél valóban látható van probléma a földtulajdonlás kérdéssel, és olyan területekre hívtak le támogatást, melynek más a tulajdonosa, mint a kedvezményezett. Vagy a, a szlovák földalaptól ö, leasingelt földekre vettek föl támogatásokat. Ám arra nem hogy ne lenne jogosult, nem látunk konkrét bizonyítékot. Az alapvizsgálás, sem talán Szlovákiában a közvetlen kifizetések kapcsán nehézségeket a igazgatás ellenőrzés tekintetében sem találtunk az audit során A, a földtulajdon és más földtulajdonosi formák nem feltétlenül függen össze a jogosultsággal, tehát a pályázó jogosan kölcsönzött, vagy leasingelt, az a alapból kölcsönzött földdel, földet hat, használ, akkor jogosult Európai Uniós támogatása, amennyiben annak a tisztességes fenntartását, jó állapotban a tartását, vagy jogszabának megfelelően ellátja. Tehát az Európai Bizottságnak nincs hatásköre eh, itt mélyebben vizsgálódni. Itt a tagállami illetékes hatóságok kell, hogy feltárják, van-e valami szabálytalanság, vagy valami különös, eh, valami gyanús ügy a e, e föld leasingben. Említette a jelentésében azt, hogy megnőtt a közlekedési fizetések kedvezményének száma akik 100 000, évente több mint 100 ezer adót kapnak. 2015 óta nőtt volna ezeknek a száma. Megvizsgáltuk ezt az adatot részletesebben is. A közvetlen kifizetésekben nem láttunk nagyon nagy eltérés 2015 és 2017 között. 40 plusz kedvezményezett adódott a két év között. Vidékfejlesztésben meg azt láttuk, hogy ellenkizányú tendencia érzékelhető. 400-zal kevesebb kezdeményezett volt 2017-ben, mint az előző évben. Tehát ha kérem, hogy a szolgálatok mélyebben fejtsék ki ezek az adatokat. A vidékfejlesztésben azonban láttuk magas a hiba arány, amely Szlovákia lejelentett. Több auditot hajtottunk végre ezért a vidékfejlesztés területén Szlovákiában, és ugyanazokat a problémákat találtuk, mint a szlovák ö, számvevőszék a közbeszerzések tekintetében, különösen a kiválasztási eljárásokban, pályázati eljárásokban. Ezeket a gondokat nagyon sok más tagállamban is látjuk, és jelentős részben abból adódnak, hogy a tendertesztetési eljárás nem átlátható előképpen a szerződések odaítélése ügyében. Sok esetben a közbeszerési jogszabályok bonyolultságából adódnak ezek a legtöbb tagállamban többé-kevésbé érvényesek ezek a, ezek a hibák. Szlovákiában nem láttuk, hogy sokkal jelentősebben súlyosabbak volnának ezek, mint máshol. 22 missziót hajtottunk végre az elmúlt években. Nem találtunk semmi olyat, ami szabálytalanságra, vagy akár korrupció, vagy főleg korrupcióra adott volna okot. Azon, ha találtunk volna, azonnal közüljük az olaf persze, de nem találtunk semmit. Fölvettük kapcsolatot több alkalommal a szlovák hatóságokkal is, a, mióta a kontot tájékoztattuk legutoljára. Nagyon sok információt kaptunk a szlovák hatóságoktól, amelyet azonnal beadtunk az Olafnak, hogy ők vizsgálják tovább, mivel a DJ Agri ilyen jellegű csalás vagy korrupciós vizsgálatok ellátására nem bír hatáskörrel. Jávor úr említette, hogy több ellenőrzést kellene végrehajtani és hogy meg kéne vizsgálni azt is, hogy elég szigorúak az ellenőrzési mechanizmusok. Most ezek, melyeket most működtetünk, ezt a társadalmi alkotók határozták meg ezeket a mechanizmusokat. Mindig nehéz megtalálni az egyensúlyt az ellenőrzés során, hogy eléggé szigorú legyen ugyan az ellenőrzés, a vizsgálat, ugyanakkor ne terhelje túl a kedvezményezeteket túlzott bürokratikus követelményekkel általában az a bírálat ér bennünket, hogy az ellenőrzések már így is túlzottan szigorúak, és a tagállamnak nagyon sok pénzt kell költenek a kap végrehajtásának ellenőrzésére. Tehát nyilván van egy határ annak, hogy hány ellenőrzést lehet lefolytatni az időszakban, általában a normál kedvezményezetteket vizsgáljuk. Ha valaki meg akarja kerülni a jogot, kiskaput keres, és illegális módját keresi annak, hogy, hogy megkerül szabályokat, azt nagyon nehéz jogszabály alkotással kiszűrni. Mindig megtalálják a jogszabály mögötti kiskaput. És itt hát nem az a cél, hogy a kap 7 millió kedvezményezét büntesség, azért a kicsi százalékért, akik csalnak az EU alapokkal. Megpróbálunk megtenni mindent a jogi jogszabályok alapján, ami hatáskörünkben áll. Köszönöm szépen. Amit elmondott, az erősíti azt, amit én is gondoltam. Ez kevésbé ö, ö, magáról a jogról van szó, hanem arról, hogy a jog hézagokban kik és hogyan élnek. Köszönjük ezt a tájékoztatást. Biztos, hogy újra találkozunk még, mert itt sok aspektust szeretnénk még tisztában látni. Jó, hogy elindult az együttműködés. Jó lenne persze, hogyha a rendőrség is megkapná a kormánytól a szükséges dokumentumokat, és átfogó részletes jelentést tudna arról készíteni, hogy milyen visszaélések történtek. DJ Justice. Nem akartam megszólalni, elnök asszony. Nincs mit mondania? Megvizsgáltuk a jelentéseket alaposan. arra hívnám fel a figyelmet, hogy a DG Justice az európai szemeszter részeként évek óta vizsgálja az ilyen ö, jelenségeket. Szlovákiában is jelen vagyunk. 2016-17-ben a bizottság a vizsgálatok alapján országspecifikus ajánlásokat fogalmazott meg, hogy hogyan lehet a jogrendet javítani, amit a tanács is elfogadott. A 2018-as országjelentésben is szól két fejezet Szlovákiáról, márciusban most jelent meg ez. Főleg a igazságszolgáltatás függetlenségét érintő kérdéseket vizsgáljuk. Illetve ennek a percepcióját, és az Európai Bizottság tehát folyamatosan és aktívan figyeli, hogy mi történik, és persze az önök által, meg mások által megfogalmazott jelentéseket is mondom, alaposan vizsgáljuk, megvizsgáltuk, és ezeket a szempontokat bevesszük a folyamatos vizsgálatunk szempontjai közé. Február végén szoktuk mindig megjelentetni ezt a jelentést. Köszönöm. Még a DJ Home részéről szeretnék szót adni a hölgynek. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés is láttatja, hogy fontos időszakot élünk meg. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a DG Home is folyamatosan vizsgálja a szlovákiai korrupciós ügyet, illetve a jelentést mi is áttanulmányoztuk, öt éve pedig szerűen tesszük ezt az európai szemeszter keretében. Párbeszéd van a szlovák kormányjal, egyre intenzívebbek a kapcsolatok egyébként a különböző hatóságokkal, és valóban mi is látjuk, hogy vannak rendszerszerű problémák, amelyekkel foglalkozni kell, a szemeszter keretén belül elég korlátozottan tudjuk érvényesíteni a véleményünket, de felhívjuk és felhívtuk már eddig is a figyelmet a problémára. A szlovákiai korrupció hát létező jelenség. A DG Justice és DG Home megszólalását szeretném kommentálni. Nyilvánvalónak tűnik talán, de a delegációs látogatás kapcsán el kell mondani, hogy nagyon hirtelen kellett elindulnunk Szlovákiába, mert súlyos alapvető emberi jogsértések történtek. Van egy rendszerszerű agendánk, amit követünk, de itt most hirtelen kellett egy nagyon komplex ügybe belefolynunk. Nem lehet ennyi idő alatt mélységeiben feltárni az emberi jogsértések mélységét, körét. Ezek a problémák nem csak Szlovákiában ban jelentkeznek. Tudjuk, és a jelentés előtt is tudtuk, hogy ugyanezeket a problémákat sok helyen meg lehetne fogalmazni, és Gressler asszony is gondolom egyetért, hogy ez a nagyon intenzív látogatás volt, nem fért bele minden a jelentésbe, sokkal többet tapasztaltunk, de nem akarunk felszínes véleményt alkotni. Csak a felszínét érintettük a problémának. És mondom, a problémák némelyike nem Szlovákia specifikus, de valószínűleg vannak Szlovákia specifikus problémák is. Jávor úr említette az újságírói szabadság problémáját. Valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy az EU sokat tehetne ezen alapvető jogok ér, érvényesülésének kikényszerítéséért, és sokkal komolyabb EU szintű védelmet kéne megfogalmazni, ugyanakkor körültekintően kell eljárni, hiszen itt vannak bírósági ügyek, eljárások, és ebben nem avatkozhatunk bele, ugyanakkor az ország specifikus jelentésekbe és egyéb eszközökkel azért az EU és a parlament is tehet ajánlásokat, van egy ügynökségünk is, ami ezzel foglalkozik. Tehát azt akartam itt javasolni tulajdonképpen ma, hogy, hogy a minisztériumokkal, a rendőrséggel folytatott tárgyalások után nagyon sok részlet kiderült számunkra, de ezeket nem tudjuk és akarjuk mindet ebben a jelentésbe belenyomorítani. Jávor úrnak mondom, hogy nagyon a szívünkön viseljük az újságírók szabadságának kérdését, és nem győzem hangsúlyozni, hogy itt nem Szlovákia specifikus A probléma a Libe Bizottság tudatában van annak, hogy az újságírói szabadság kérdését általában véve is vizsgálnunk kell. Együtt működés a bizottságaink között nagyon konstruktív volt, és vannak, lesznek eszközeink a korrupció feltárására, Gomez asszony is említette ezt. Ez egy nagyon sűrű leves, amelybe belekanalasztunk most. A látogatást követően még számos hasonló feltáró tevékenységre lesz szükség, hogy minden aspektusát feltárjuk a kérdésnek. A jelentést most ugye ö, megírtuk, de a két bizottság tovább dolgozik majd azon, hogy ö, mélységében is feltárjuk a problémát. Az újságíró meggyilkolása csak a felütés volt, a sajnálatos felütés ahhoz, hogy ezt a kérdést mélységében és szélességében vizsgáljuk. Delegációnk nem félt már ott helyben sem néhány következtetés levonni, ajánlást megfogalmazni, és együttműködünk minden ö, vizsgálódó szervvel, hogy a lehető legszélesebb körülön feltárható legyen a probléma. Mert érezzük, hogy ennek az ügynek nagy a súlya, fontos hozzáadott értéke lehet a jó feltárásnak, és ezt nem hagyjuk, hagyjuk annyiban, és köszönöm a delegáció tagjainak, hogy hát kibírták ezt a hiperintenzív programot, és persze a szlovák együttműködőknek is, hogy a nehéz helyzet elére támogattak minket. Bőven van tanulsága a történetnek, és ez szinte minden szakbizottság számára. A DG Home és DG Justice megnyilvánulása után azt várjuk, hogy más alágazatok is megszólaljanak, mert bizony sok tényezős az ügy teljesen egyetértek. A, az alapok felhasználására kérdését tovább fogjuk vizsgálni. A március leg, a legrosszabb hónap, mert ez jogalkotásilag is egy nagyon intenzív időszak. Ugye látszott a mai szavazás hosszas, hosszából is, hogy mennyi dolgunk van, de rajta leszünk a szlovák ügyön és általában a a korrupció, az újságíró szabadság ügyén. Mi segíteni akarunk Szlovákiának abban, hogy túllendüljön ezen a jelenlegi nehéz helyzeten, és hogy azon leszünk, hogy bizonyos bizonyosságok is megfogalmazhatók legyenek az európai adófizetők felé, a szlovák polgárok felé. Ezt így nem lehet annyiban hagyni, ez egy nagyon súlyos történés volt. Úgy érzem, hogy akkor ezzel most lezárhatjuk ezt a mai ülést. Holnap 9.30-kor találkozunk újra a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjával. Köszönöm mindenkinek, hogy kitartott le. Zárom az ülést.